Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, palestinien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, az a nagy megtiszteltetés ért bennünket ma, hogy Mahmoud Abbas elnök urat köszönhetjük körünkben. Tisztelt Abbas úr, szeretném megköszönni önnek még egyszer azt, hogy elfogadta az Európai Parlament meghívását. Még egyszer köszöntöm Önt itt az Európai Parlamentben. Die guten Beziehungen Palesztinával fenntartott jó kapcsolatok számunkra itt az Európai Unióban rendkívül jelentősek. Az Európai Unió Palesztina a legfontosabb partnere gazdasági, finansz, pénzügyi, illetve humanitárius együttműködés szempontjából Palesztina működése mindannyiunk számára elkölcsi feladat. Tisztelt elnök úr, ön életét szentelte egy feladatnak, mégpedig annak, hogy erőszakmentesen lépjen fel Palesztina elismeréséért. Ő von, ön volt a madridi békekonferencia egyik fontos szereplője az oszlói megállapodásének is, és még ma is ön nagyon fontos szerepet tölt be a béke folyamatban. Az ön jelenléte ma itt, elnök úr, azután, hogy Izrael elnöke Rivlin úr is itt volt tegnap, ez a nagyon erős jelzés annak irányába, hogy megvan az akarat a tartós béke, béke irányába, és ez továbbra is élő. Ma délelőtt, akár csak tegnap itt van körünkben Margarini asszony és az Európai eh, Unió külpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság alelnöke. 2015. szeptemberében az Európai Parlament az 1967-es határok alapján egy kétállami megoldást javasolt Jeruzsálemmel, mint fővárossal. Ez a két államú megoldás garantálná a biztonságban élő Izraelt, ezt tegnap is hangsúlyoztam, és egy független, élő, életképes Palesztinát is jelentene, és ez a két állam egymás mellett békében és biztonságban élhetne. Ennek garantálásához be kell fejezni azonban az erőszakot. Egy politikai cél sem um, érvényesítheti az erőszakot. Az Európai Parlament nem először ítéli el már az izraeli telepek továbbépítését, illetve a militáns csoportok által végrehajtott izraeli rakétatámadásokat is. Ezt több állásolásban is hangsúlyoztuk. Abbas elnök úr, a képesség a megbocsátásra, az empátiára, a palesztinok körében, a palesztinok és az izraeliek között nagyon fontos része a béke folyamatnak, amely mellett ön is sikra száll, és ez önnek minden kollégának, kollega nevében megköszönni, hogy eljött, és meg is adom most önnek a szót. Thank you.